pontja a két keresztény lelkész helyzete Szudánban. Először is az állásfoglalás tervezetek szerzőinek adom meg a szót. Elsőként Jana Zitnyaszka következik két percben. Parancsoljon! Pastorov Szudáni sledujem od samého Köszönöm két keresztény lelkész ügyéről van szó, amelyek kezdettől nyomon követek, és most örülök, hogy erről itt beszélhetünk a parlamentben. Ahogyan tudják, meg Jelctot a titkosszolgálat tartóztatta le egy mise után, ahol szót emelt az ellen, hogy az egyházi földeket eladják. Rejt lelkész pedig ö, érdeklődött az ő helyzete iránt, és ezt követően őt is letartóztatták. Mindkettőjüket megvádolták, és lehetséges, hogy halálra fogják őket ítélni. Milyen meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament és az Afrikai Unió azért fog felszólást, felszólítást intézni, hogy ezek a vádak bizonyuljanak semmisnek. Néhány hónap ezelőtt 12 leányt tartóztattak le, miután elhagyták a templomot, és még meg is korbácsolták őket a börtönben a felmerül kérdés, hogy miért foglalkozunk olyan ezekkel az ügyekkel, amelyek nem a mi tagállamainkban fordulnak elő, de valóban van értelme mindennek, hiszen egy évvel ezelőtt Ibrahim ügyét tudtuk megoldani, és lassan valóban ki tudunk hatni ezen helyzetek alakulására. Köszönöm. Zsitnyánszka, dakujem. Köszönöm, Zsitnyánszka képviselőasszony. Most pedig Jordi Sebastián, egy perc. Muchas gracias, señor presidente, por dirigirse a mí en español. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolul fog beszélni. Nagyon sajnálom, hogy katalánul nem beszélhetek. Spanyolul, spanyol nyelvet szeretem, de katalán az anyanyelvem. Üdvözlöm ezt a deklarációt, és egy hangulag szeretném követelni, hogy szabadon bocsássák a két lelkészt, akiket Szudánban börtönbe vetettek, és önkényes módon fogva tartják őket, és akár halálbüntetés is lehet a sorsuk. A vallás üldözés Szudánban nagyon súlyos probléma. Fel kell emeljük a szavunkat ez ellen, meg a halálbüntetés gyakorlata ellen is. Tudom, hogy egyes kollégáim azt gondolják még mindig, hogy a halálbüntetés jó lehet valamire és megoldhat problémákat, mi nem így gondoljuk. Nagyon súlyos emberjogsértések történnek folyamatosan Szudánban, nagyon világos támogatási üzenetet kell megfogalmaznunk. Biztosítva a két lelkész, hogy nincsenek egyedül, hiszünk azokban az értékekben, amelyeket képviselnek. Nyomást kell gyakorolnunk a szudáni kormány, de igazi tartalommal. Very much indeed. Köszönöm szépen. Megígérem, hogy legközelebb katalánul is beszélni fogok. Most pedig Járom és Tétyina következik, egy perccel rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek szép napot kívánok. Nagyon örülök annak, hogy a többi frakcióval együtt sikerült megállapodásra jutnunk, és most egy nagyon erősen fogalmazó szöveget nyújtunk be, amely tükrözi az álláspontunkat, illetve azt, hogy igenis segítségére kívánunk lenni a két lelkésznek, Mihály Jatnak és Jan Péternek, akik a halálbüntetést a halál, akikre halálbüntetést tapatnak ki szinte, Megköszönöm Tőkés úrnak a segítséget, amit a szöveg elkészítéséhez nyújtott. A 90-es években a keresztények a szudáni rezsimmel szembeszálltak. Én sokszor jártam Szudánban, amikor ott jártam, akkor az éhínség időszaka volt, az emberek a függetlenségükért küzdöttek, a szudáni rendszer az orosz a rezsimmel kapcsolatban voltak olyan arabok, akik a keresztényeket a rabszolgasságba akarták kényszeríteni. A kártumi rendszer az elfogadhatatlan, tartózkodjon az emberi jogok megsértésétől. Ennek a két lelkésznek az esete csak a jéghegy csúcsa. Mentsük meg a többieket is, köszönöm. Pán poszolás Szecina, dekui. Köszönöm, most pedig Mária Krisztián Verge asszony következik két percben. Köszönöm az állásfoglalásunk középpontjában a két keresztény lelkész áll, mert lehetett volna ez alkalom arra, hogy globálisan elítéljük az április után létrejött rezsimet, hiszen ebben az országban az ellenzék soha nem volt ennyire egységes megelepíthattuk azon konferencia alkalmával, amelyet itt tartottunk január 9-én, amikor a szudáni béke aláírói nem engedték ezen részt venni. Megint megjelenít például a civil társadalmi szervezetek elnökét, aki az állásfoglalás középpontjában állt, melyet decemberben fogadtunk el, és Faruk Kabareset, aki a Nemzeti Tanács elnöke. Elbesírt több mint 95%-át kapta meg állítólag a szavazatoknak. Nos, az, hogy Mikael Ját és Peter Ján rett halálbüntetés fenyegeti, ez csak egy példa. Igen, a szudáni hatóságnak a gondolkodás, a vélemény és vallásszabadság betartása kötelező, bármilyen vallásról van szó, vagy akár az ateizmust is tiszteletben kell tartani, mindenkinek szabadon ki kell tudni fejezni gondolatait bármilyen területen Két ellenzéki korbácsütésekre ítéltek, amelyet azonnal végre kellett hajtani, ez egy hatalmas megállasztatás. Egy újabb provokáció ez a rezsim részéről. Amar el-Bessin esetében a Nemzetközi Bírósághoz kellene fordulni az Afrikai Unió bevonásával. A katonai erők továbbra is bombázzák a polgári lakosságot, a humanitárius segély, segítségnyújtást megnehezítik. Ez tehát a globális emberjogi helyzet, ami ellen fel kell emelnünk a hangot. Az Európai Unió tárgyalási folyamatba bocsátkozik ilyen rezsimekkel a migrációs politika területén, semmit nem várhatunk tőle tőlük. Mariel Besir csak akkor ismerhető el nemzetközileg, hogyha eltér ezektől a gyakorlatoktól, be kell tehát jelentenünk az emberi jogsértéseket Szudánban és máshol, és ezekből le kell vonni megfelelő politikai következtetéseket. Merci beaucoup, Madame de Pité. Köszönöm szépen, képviselőasszony, most pedig Iván Jakobsics Molin parancsoljon. Köszönöm. a szabadon gondolkodók Szudánban helyesen várják támogatásunkat ebben az ügyben is. A két lelkész, akit mindenféle jog nélkül fogva tartanak, szintén jogosan várja támogatásunkat. Konkrét intézkedésekben kell ezt testet öltsön, hisz jelen pillanatban Szudán olyan állam, ahogy nem csak hogy börtönbe vetnek embereket mindenféle tárgyalás vagy ok nélkül, hanem templomokat rombolnak le, nem engedik új templomok építését, az emberi szellemet, lelket pusztítják. A vallásszabadság abszolút nem létező, és a, a hit szabadságát is lábbal tiporja a kormány. Én a vallásszabadság eh, harcosaként elítélem azt, ami Szudánban történik, és kész vagyok, és remélem, hogy elég kemények és elég erősek összünk arra, hogy elítéljük ezt az egész eseményt. József Weidenholzer. Köszönöm. József Weidenholzer egy percben parancsoljam. Nem látom őt, Weidenholzer urat. Akkor a frakciók szónokai következnek a néppárt nevében. Tomás Zsehovszki úr egy percben parancsoljon. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené dámy a... Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim. A két lelkész, két keresztény lelkész üldöztetése Szudánban nem, az, nem egyedi eset. Az elmúlt öt évben sajnálatos módon nagyon sok hasonló eset történt, keresztény üldözés esetei százával kényszerültek elhagyni emberek otthonaikat a legutóbbi polgárháború óta is vallási okoknál fogva. Hallatnunk kell hangunkat a keresztények mellett Szudánban. Elfogadhatatlan, hogy a keresztény kisebbség, amely a lakosságnak mindössze 3%-a, semmiféle joggal nem bír, semmiféle lehetősége nincs vallását gyakorolni. Ezért hívom fel a bizottságot, hogy lépjem nem csak a két lelkész ügyében, hanem minden szudáni keresztény ügyében, akiket folyamatosan üldöznek. Végre tegyünk valamit. Mirem Ibrahim 2014-ben az Európai Parlament és az EU segítségével szabadságát elnyerte. Remélem most is sikerre járunk. Pane poslanec. Köszönöm. Kienge asszony következik egy percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. A keresztény lelkészek Márkely Játé és Peter Jenreit most talán életükkel fizetnek azért, hogy egy egyetemes emberi jogot gyakoroltak, a vallás szabadságát, a lelkismeret szabadságát és a hit szabadságát. Azzal vedelek őket országunkban, Szudánban, hogy nagyon sős bűncselekményt követtek el, embertelen bánásmódnak vannak alávetve, akár halálbüntetésre is ítéletik őket. Azt kérjük, hogy a két lelkészt azonnal feltétel nélkül helyezzék szabadság lábra, és hagyjanak fel az emberi jogok megsértésével és bármiféle üldöztetéssel, megfélemlítéssel a keresztény közösségekkel szemben hagyjuk el azt a logikát, hogy eszközként használjuk a vallást politikai célokra. Nem tolerálhatunk olyan rezsimeket, amelyek megsértik az alapvető szabadságjogok és a vallás szabadságának gyakorlását. A nemzetközi egyezmények, amelyeket ratifikáltak és aláírtak, szintén sérülnek. Egyes rezsimek még a halálbüntetést is elő irányozzák. A cél a halálbüntetés moratóriuma, illetve ennek végleges megszüntetése, ez továbbra is a fő célunk. Teljes körű támogatásomról biztosítom a civil társadalmi szervezeteket, az ellenzéki pártokat és az emberi jogi aktivistákat. Köszönöm. On behalf ICA Group, eh, Az ECR frakció képviseletében Árne Gerike következik. Köszönöm. 80 pont értékelésével 2015-ben üldözi a keresztényeket. A szudáni keresztények számára egyre nehezebb megélni a vallásukat. A két lelkész, Péter Reich és Michael esetleg frissebben áldozatul ennek az üldöztetésnek. A konzervatív frakció sikerrel kezdeményezte ezt az állásfoglalást. Felhívjuk a figyelmet a keresztény üldözésre, és felemeljük a hangunkat ez ellen. Világszerte kb. 100 millió keresztényt üldöznek. A vallásszabadság alapjog, jó, hogy ez ma többször elhangzott. Mi Európa, fel kell lépjünk Európában a világszerte ezen jogok mellett. Nem tűrhetjük a keresztények üldöztetését, nem lehet félrenézni az, hogy keresztényeket üldöznek azért, mert békésen gyakorolják vallásukat. Kérem képviselőtársaimat, hogy lépjenek fel velünk együtt a keresztény üldözés ellen, a két lelkész életét megmentendő. Minden a szabadság, a béke és az igazságosság kell, hogy érvényesüljön minden keresztény érdekében. Dankeschön. Köszönöm szépen. Most Sonkeli következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A néppárti Demokrata frakció nevében szólok, bár a keresztényekkel szembeni bármilyen fajta megkülönböztetés nagyon komoly számunkra, különösképpen két keresztény lelkész esete, Michael Yatt és Jan Péter esete, akiket letartóztattak, és az is lehet, hogy a halálbüntetéssel kell szembenézniük pusztán, pusztán azért, mert a keresztény vallásukat gyakorolták. Hát ez egész egyszerűen borzasztó. Két csodálatos lelkészről van szó, nagyon jelentős emberek. Elég szomorú, hogy Szudán is ratifikálta az érintett ENSZ egyezményeket, és közben teljesen figyelmen kívül hagyja ezeket. Nekünk az Európai Parlamentben és a bizottságban mindenképpen tenni kell valamit a lehető leggyorsabban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Darfúri helyzetet sem, ott hasonló diszkrimináció következik be. Az embereket az emberek hontalanná válnak, 4,5 millió embernek van humanitárius segítségre szükségre, úgyhogy azt hiszem Szudánnak szüksége van a mi segítségünkre. Köszönöm. elfogad -e egy kék kártyát Kosznyelszki képviselőtől, kérdezi az elnök. Természetesen parancsoljon. A kék kártya Bocsánat, ez egy félreértés volt, tehát akkor tovább mehetünk, és Jurek Marek következik. Elnök úr, a lelkészek nem valami képzeletbeli iszlamista támadók áldozatai, az egyenlőség, az esélyegyenlőség hiányának az áldozatai, amelyet a kormány ölbetett kézzel néz. Az ő helyzetük nagyon is jellemző a keresztények helyzetére a 21. században. Itt Európában beszélhetünk bevándorlásról, és arról, hogy az iszlám civilizációval milyen kapcsolatunk van. Bármiről beszélhetünk gyakorlatilag, amit meg akarunk beszélni, ez a mi jogunk, és egyébként a kötelességünk is, ez a mi felelősségünk, másokért is felelősek vagyunk, de nincs olyan európai ország, amely annyira messzire menne, hogy például muzulmánokat állítana törvény elé, bíróság elé azért, mert a vallásukat gyakorolják, és a templom, a, és imádkoznak a szent helyeiken ez a helyzet elfogadhatatlan, így társadalmi igény vagy társadalmi szükséglet az, hogy ezt megoldjuk. Mindig hallottuk, hogy igen, rengeteget lehet beszélni, hogy reagálhatunk, és hogy jogunk van megkövetelni azt, hogy mindenki ugyanúgy bánjon a keresztényekkel, ahogy mi a muzulmánokkal bánunk, bánunk tartsa őket tiszteletben. Legyünk egységesek, a testvéreinket pedig védjük meg, ők gyakran szenvednek azért, mert mi nem reagálunk, ha őket kár éri. Köszönöm szépen, most rátérünk a Catch the Eye rendszerre. Egy percet kap a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A katasztrofális helyzet az emberi jogoknak Szudánban gyakran viták tárgya, ebben a házban is nem ismertem meg, ami elhangzott. Ám néha felvillan a remény. Egy évvel ezelőtt nem csak azután, hogy elfoglasztuk állásfoglalásunkat Szudán ügyében, Meriem Ibrahim keresztény asszony, akit halára ítéltek, szabadlábra került, úgyhogy nem voltak hiába erőfeszítéseink. Az EU kell, hogy hivatkozzon a 2013-as tanácsi határozatra, és a fejlesztési segélyt fel kell függesszük, hogyha a vallásszabadságot nem tartja tiszteletben az ország kormánya. Azt hiszem, hogy állásfoglalásunk ugyanolyan sikerrel járhat, mint annak idején. Děkuji, pane poslanec. Now it's time for procedure catch the eye. Köszönöm, tehát most jön a catch the eye eljárás. És Anna Zaborska következik először elnök úr, biztos asszony. Ha egy országban két keresztény lelkészt háborúzással gyanústanak az adott ország ellen, a hadviselésre gyanústanak akkor ez bizonyosan csak egy hamis vád lehet az iszlám keresztény elleni, kereszténység elleni hagyjárata az egy, a templomok lerombolásával kezdődik, aztán az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és akár a halálbüntetést is felhasználják. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy felszólítjuk a kormányokat, hogy az Európai Unió nyomon követi cselekményeiket. Kötelességünk ezt az állásfoglalást támogatni. Azt hiszem azonban, hogy rendkívül ö, nagyképű dolog, hogyha a keresztények üldözéséről ö, beszélünk, aztán három órán keresztül a szomszédságpolitikáról úgy ö, beszélünk, hogy erről a problémáról nem eltünk szót. Köszönöm a figyelmet. Deputy Anna Gomes. Köszönöm, Anna Gomes következik. Nos, én misszión jártam 2004-ben ebben az országban, Darfurban, aztán más országokban is, hogy ott a választások alakulását nyomon kövessem. Nem lep meg, hogy jelenleg Bashar Bashir rezsimje éppen a keresztény közösség képviselőit támadja meg, mint például ezt a két lelkészt, akiket a halálbüntetés fenyeget, nem csupán kínzás. Egy olyan rezsim ez, amely elnyomja a saját népét és erőszakot alkalmaz vele szemben. Nem tárgyalhatunk tehát ilyenfajta rezsimekkel, mint a kartumi rezsim, amely aztán emiatt rengeteg embert kényszerít száműzetés vagy elvándorlásra. Ha nem így teszünk, akkor különben az Európai Unió ként egy olyan rezsim védelmezőjévé válunk, amelyet egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság is elítélt. Nem lehetünk ezen rezsim cinkosai, hanem a rezsim áldozatairól kell szólnunk. Köszönöm. Bardzo panie przewodniczący! ja też chciałbym bardzo mm, serdecznie podziękować. köszönöm szépen elnök úr én is szerettem volna köszönetet mondani az állásfoglalás szerzőinek. osztom jurek képviselő véleményét amikor azt mondja hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a keresztények helyzetét a muzulmán országokban. De ettől függetlenül szeretném még azt is elmondani, hogy én nagyon félek a jelenlegi helyzettől, egy másfajta eszmecserét is le kellene, hogy folytassunk, ez pedig azt érinti, hogy mi nem foglalkozunk a keresztények sorsával, akiket üldöznek a világ számos részén. Én néha szinte ellenállást érzek itt a házon belül a tekintetben, hogy nem akarjuk elismerni az ő szenvedésüket és nem akarunk beszélni arról, hogy ők kiszorulnak az európai közéletből is. Jonathan Arnott következik, mondja az elnök, parancsoljon. Elnök úr, ez a szöveg nem tökéletes, de az alapelv életbe vágó. Remélem, hogy elnök úr, és hogy mások is itt a házban, amikor én azt mondom, hogy a halálbüntetés a gyakorló keresztények ellen elfogadhatatlan. Legyen az bárhol a világon. Én az Európai Parlament képviselője vagyok, a UKIP tagja, és eminőségemben az Európai Unióval szembe megyek, de a következő szavaim valószínűleg meglepik önök, önöket, ugyanis én ezt az állásfoglalást meg fogom szavazni, és az egész házat arra bíztatom, hogy tegyen ugyanígy. Köszönöm. Now on behalf of the Commission, most az Európai Bizottságnak adom át a szót, Malmström biztos asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, nagyon jó lehetőség, azt hiszem ez a vita most, a főképviselő asszony nevében reagálhatunk a két lelkész pereire, Mihály és Jan Péter esetére, akik a presbiteriánus evangélikus egyházban tevékenykedtek, és szóltak a problémákkal kapcsolatban nagyon kétes földértékesítéseket hajtott végre az állam és egyéb ügyleteket. Hét különböző váddal illetik őket, az alkotmányos rendszer aláásása és a kémkedés is ezek között szerep, szerepel, aminek a büntetése akár a halálbüntetés lehet, ahogy erre többen felhívták a figyelmet. Július másodika volt a határidő, mi pozitív hírekre számítottunk, különösképpen mivel a bizonyíték nem nagyon elfogadható. A bíra sajnos befogadta az ügyet, és július 14-ére tették az első tárgyalást. Megnyugodhatnak afelől, hogy mi nagyon komolyan figyelemmel fogjuk ezt kísérni. A Kártomi EU delegáció a lelkészek ügyvédjével kapcsolatban volt végig, és eljárt a meghallgatásokra is, a tagállamokkal együttműködve, ezt a továbbiakban is így kívánjuk folytatni. Véleményünk szerint ez nagyon erős politikai jelet küld Szudán felé, afelől, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a folyamatot, a vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a hit szabadságát és a jogot a tisztességes igazságszolgáltatási eljáráshoz. Most itt Szudánban az alapvető jogokról is szó van, illetve arról, hogy a biztonsági erők milyen szorosan markukban tartják az államot. A Darfuri helyzetre is emlékeztettek néhányan egész egyszerűen végtelen az a dráma és a szenvedés, ami olyan sok embert érint itt. A két lelkész szabadlábra helyezéséért mindent megteszünk, és az emberi jogokért küzdeni fogunk a szudáni hatóságokkal felvett valamennyi kapcsolatban. Köszönöm szépen, biztos asszony, megköszönöm a válaszát. Hat állásfoglalás tervezetet kaptam a politikai ö, frakcióktól. Ezt a vitát most lezárom, és a